Köszönöm, tisztelt elnök asszony! Láttuk, hogy milyen szégyen teljesen hagyták el azokat, akik az ISIS elleni harcban főszerepet vállaltak. Ez a 200 ezer ember, akik elhagy, el kellett, hogy hagyják otthonukat, 1700 gyerek közöttük szenvedik az illegális török fellépés következményeit. Egyszerűen szégyenletes, hogy az Európai Unió nem tesz semmit nem elég, hogy elítéljük ezt a katonai fellépést. Azonnali visszavonulást kell követelnünk, és multilaterális dialógust az ensz belül, hogy a régióban megoldódjon a probléma az 1335-ös ENSZ határozatnak megfelelően fel kell vállalnunk felelősségünket, és egyszerűen nem hagyhatjuk, hogy Erdogán a szíriai menekülteket erre a területre visszaküldjön. Túl sokáig szemet hunytunk a felőtt, ami ott történt. De mi történik a fegyverekkel? Csak az új ö, engedélyekről volt szó Törökország irányába meg kell próbálnunk megállítani a fegyverexportot az eddig megadott engedélyek alapján. Szíriában ez nem sikerült, mert pragmatikus okok és egyéb okoknál fogva sem sikerült, de meg kell vizsgálnunk ezt. Köszönöm szépen, Vilimszki úr, egy perc. Köszönöm, hölgyeim és uraim, Törökország újra vitatárgyat képezi, Erdogán elnök megint csak nem a hiányzó sajtószabadság vagy emberi jogok problémái miatt Törökországban, nem, ez alkalommal a beavatkozás miatt Észak-Szíriában. Az egész régió destabilizálódott, a nagy vesztesei helyzetnek megint csak a kurdok, akik az elmúlt években nem kapták meg a nemzetközi közösség támogatását. A legnagyobb népről van szó ezen a földön, amelynek nincs saját állama. Ebből le kell vonni a megfelelő következményeket az IS harcosok esetleg kiszabadultak a táborokból, és Európa felé indulhatnak, hatalmas következményei vannak ennek. Ugye Törökország, mint tagjelölt státusz, ennek véget kell vetni, az előcsatlakozási eszközöket nem szabad tovább folyosítani, a szankciókkal kell fellépni, és végre fegyverembargót kell bevezetni. Ez a helyzet jelenlegi formájában elviselhetetlen, és kérem, hogy ne dugjuk homokba a fejünket. Köszönöm. For one minute. Weimers úr egy percben. Köszönöm, elnök asszony. A török hadművelet Szíriában jól megvilágítja, hogy hogyan működik a határ ellenőrzés és a külpolitika. A felépés hiánya következtében gyakorlatilag Törökországnak adtuk át a határok ellenőrzését, és a törökök folyamatosan azzal fenyegetnek, hogy megnyitják a határaikat a menekültek előtt, Erdogan gyakorlatilag túlszul ejtette Európát. A mostani invázió aláása a térség eddig elért stabilitását, és aláásta az isis szembeni koalíciót is. Nem fogadhatjuk el, hogy demográfiai változások történjenek a térségben, de igazából tétlenek vagyunk, hiszen a saját határainkat sem tudjuk ellenőrizni. E, egy percben Arvanitis úr. Kedves kollégák, a közelmúlt eseményei rávilágítanak, hogy egyértelmű megállapodás született Putyin és Erdogan között, Erdogan mint főszereplő, és Ez a megállapodás egyértelműen megmutatja, hogy nyugat az úgynevezett participatív hiányjal tündök, tündököl. Itt az embargó is szóba került, 250 millió euró értékű fegyvert szállítottak Törögországnak, ami a legnagyobb ilyen szállítmány 2018 óta. És felmerül néhány kérdés, ki fogja garantálni a több millió kurd biztonságát ebben a térségben. Mit mondunk majd az új menekült áradat kapcsán Európa felé, egész egyszerűen csak az együttérzésünket hangozhatjuk, vagy esetleg tétlenül szemléljük, hogy Törökország megnyitja a határokat? You, köszönöm, Tennant úr, köszönöm. Azon töprengek, hogy mi a fenét gondol, mit tesz Törökország itt militári agresszi, katonai agresszióval ö, Szíria északi részén? nem látják, hogy ez a nemzet már milyen sokat szenvedett a polgárháborúban, a bombázások miatt, az isis való harcban. És még mindig Törökországról beszélünk, mert papíron jelölt a csatlakozáshoz az EU-ban. Az Erdogan rendszer instabilitását már egyszer taglaltuk itt. Sokféle szörnyűségrel próbáltunk rámutatni arra, hogy Erdogán nem méltó a demokráciára. Azok, akik szemet hunytak eddig, már nem tehetik azt. Be kell, hogy nézzenek a tükörbe. Én most leülök, és nem hagyom, hogy azt mondassák velem, hogy szóltam előre. Milán Monor, köszönöm a szót. Tisztelt elnök asszony, ez egy nagyon hosszú konfliktus uh, Szíriában, és egyáltalán nem hiányzik, hogy egy oldalú fellépés kövesse, és további szenvedés. Nagyon sokan haltak már meg, nagyon sokan kellett, hogy otthonukat elhagyják a török invázió miatt. Ez előnyöket jelent az ISIS-nek is. Ráadásul ott van az orosz jelenlét is a régióban, akik szinte le akarják vezényelni a helyzetet, ugye a tegnapi Szocsi megállapodás értelmében. Egy vákum született, amikor az amerikaiak kivonultak, és ezt most Irán és Oroszország foglalja el. Oroszország itt a jelentős hatalom. Az Európai Uniónak több jelenlétre van szüksége nem korlátozódhat felépésünk a humanitárius segítségnyújtásra, az újjáépítésre megoldásokat kell ö, ö, próbálnunk találni. Ö, a biztonsági tanács nem föltétlenül megfelelően működik az ENSZ-ben, és az Egyesült Államok sem. Az EU-nak aktívabban kell fellépni a védelmi politika terén, és sajnálatos módon Szíria is egynek egyik eklatás példája. Köszönöm szépen, Inszír asszony. A nemzetközi közösség passzívan viselkedett, és szemet hunyt a demokrácia, illetve az emberi jogok megsértése fölött. Ez a közös állásfoglalás remélem olyan intézkedéseket is tartalmazni fog, mint például a no-fly zone, és lehetővé teszi békefenntartó csapatoknak a térségbe küldését. az inváziónak a megszállás volt a célja, ez nem egy puszta intervenció. Én egy 12 éves kis gyermekkel találkoztam a térségben, és ő beszámolt arról, hogy milyen szörnyűséges szenvedések részese volt, pusztán amiatt, hogy kurdként született Törökországban. 15 évvel ezelőtt került ki a térségből, és eltokán két héttel ezelőtt a megszállás mellett döntött, de ezt megengedhetetlenek tartjuk. Asztrovicsis úr, egy percben. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák. A katonai erő alkalmazása nem a megfelelő eszköz a biztonsági kihívásokkal szembeni fellépésben, sőt, éppen ellenkezőleg ez újabb konfliktusokat szül. A kurd, katonai erőkkel szembeni fellépés csak a kurdok szenvedéseit tetézi és ezáltal régi sebek nyílnak meg ezen a határmenti szakaszon. Ugyanakkor az USA kivonulása a térségből és a török invázió destruktív. Az orosz jelenlét egy új geostratégiai változást idézett elő, amit nem lehet fenntartani, nem fenntartható, nem elfogadható és a törököket felelősségre kell tudni vonni, és emellett az EU-nak konstruktív dialógust kell folytatni a országgal. Megfelelő lehetőséget kell találnunk arra, hogy ezt a hosszú évek óta húzódó szenvedést megszüntessük. Madame la Köszönöm, Alfonzi úr másfél percben. Elnök asszony, a szíriai területek török agressziója alapvető kérdéseket vet fel Európa számára. Megkérdőjelezi a stabilitását a világ ezen pontjának. A kurdok tényleg energiáról és bátorságról tettek tanúbizonyságot a Daesh szembeni harcban. Ha a kurdokat támadjuk, akkor tényleg megkockáztatjuk a terrorizmus előretörését. Csak a demokráciát lehetne támogatni, főleg a nők jogait Kurdisztán új modellt mutat az összes muzulmán ország számára. Ez nagyon fontos a világ jövőjét illetően. A harmadik kockázat Európa biztonsága abban a világban, ami egyre veszélyesebb, és tényleg szükség van a szövetségesekre. Hogyan tudunk jövőbeli szövetségesekre lenni, hogyha a jelenlegieket sem védjük? Az Európai Uniónak saját magának kell eldönteni, hogy milyen hatékony, erős és azonnali fellépést tud biztosítani. A Törökországgal való kereskedelem rendkívül jelentős, fontosabb, mint az amerikaiakkal. Felelősségünk az, hogy most is olyan szankciókat vezessünk be a mai naptól kezdve, amelyek elrettentik a törököket és Erdogánt az ilyen jellegű fellépéstől. Köszönöm. Köszönöm szépen, Madison úr, egy percben. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Egyetértek, akik azt mondták, egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy elfogadhatatlan, hogy ö, Törökország agresszívan lépjen fel Észak-Szíriában. De természetesen azzal is egyetértek, hogy fel kell lépnünk. A kérdés azonban az, hogy milyen ellenműveleteket vezethetünk be. A baloldal azt mondja, gazdasági szankciók lennének a megoldás. Rendben van, egyetértek, de ugyanakkor el kell mondanom azt is, hogy az elmúlt évek során Törökország zsarolta az Európai Uniót, hogyha nem fizetünk többet Törökországnak, akkor megnyitják a határokat. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. Az elmúlt négy év során 6 milliárd eurót fizettünk azért, hogy újra megzsaroljanak. Akár tetszik, akár nem, az Egyesült Államok nagyon fontos szerepet vállalt fel a régió stabilitásának biztonsítása érdekében. A csapatok kivonásával Oroszország és Törökország kezére játszottunk. Remélem megoldódik ezért ez a probléma. Köszönöm. Köszönöm, Ruhiszen úr, következik egy percben. voorzitter het is onacceptabel. köszönöm elnök asszony elfogadhatatlan ami történt a békés együttélés a kurdok, keresztények és jezidek között, valamint a demokratikus igazgatás, amely sikeres berendezésre került Észak-Szíriában. Nos, mindezt a török katonai beavatkozás elpusztította, amely a béke forrása eufemisztikus nevet viseli. A kurdok feloldázták magukat, nagyon sokan meghaltak az ISIS elleni harcban, és most egy új humanitárius válság bontakozik ki, és ezen régió de stabilizálódik ennek következményeként, hol van Európa, illetve hol volt Európa, amikor az USA katonai katonaságát visszavonta, és szövetségeseit cserben hagyta. Most a szír haderőkről van szó, a szír hadseregről, és az őszinteség merül fel témaként az arányok eltolódtak, erős reakcióra van szükség. Törökország a menekült csomag megtörésével, megsértésével fenyeget. Végre meg kell szakítanunk Törökországról a tárgyalásokat. Vagy kiszolgáltatjuk a kurdokat Erdogánnak, vagy teszünk végre valamit. Orbán Crespo következik egy percben, mondja az elnök. Köszönöm, elnök asszony. Egy héttel ezelőtt a migrációs európai biztos azt mondta, hogy Törökország továbbra is kult szerepet játszik a migráció kezelésében, és ezt a szégyen teljes megállapodást idézte az EU és Törökország között. E nyilatkozatot akkor tette, amikor a török hadsereg bevonult Rojávába. Úgy tűnik, hogy az Európai Unió nem csupán más felé tekint, hanem majd, hogy nem legitimizálta Erdogan harcát a kurdok ellen. Erdogan egyfajta határőrként, rendőrként viselkedik az EU részére. Ezzel szemben meg kell mutatnunk támogatásunkat Rojavan mellett, el kell ítélnünk a török inváziót. Biztosan nem fogadhatjuk el, amit a kurdok ellen tesznek, nem lehetünk ezen tömegmészellás cinkosai. A Törökországgal kötött megállapodásokat be kell fagyasztani, és nyomást kell gyakorolni, annak érdekében, hogy véget vessünk a háborúnak. Köszönöm. Köszönöm, Born úr, egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, amikor ha megkérdeztek volna, hogy én eh, milyen hivatást választok, akkor, eh, amikor éppen eh, a fosából kiszabadultam, ez azt hiszem, hogy eléggé fájdalmas, hogy a boszporuszból a polgárok német fegyveresek kísérletében a NATO és a szövetségi tartomány segítségével. A török diktátorral olyan nyelven kell beszélni, amit megért, és ezért azt mondom, amikor Erdogan három millió menekültel fenyeget, akkor mi három millió törökkel fenyegessünk vissza. És ha ez nem sikerül, akkor küldjünk oda 3 millió német nyugdíjast, és akkor ezzel tehermentesíthetjük a német nyugdíjpénztárat. Köszönöm szépen. Mr. Lénár. Lénár szőr egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon sokat hallottunk a geopolitikai vetületéről a szíriai válságnak, de ez nem csak geopolitika, ez biztonsági kérdés is. Rengeteg európai csatlakozott az ISIS-hez, számosan elestek, sokan még mindig a régióban tartózkodnak, és sokan közülök terroristák ők a káoszból csak tőkét kovácsolhatnak, és visszatérhetnek Európába. Az elmúlt évek során szigorúban ellenőriztük az utazást, a határainkat, de még mindig az az érzésünk, hogy a helyzet sürgető, az tagállamoknak és az EU-nak meg kell kétszerezni az erőfeszítéseiket, ugyanis a biztonság a legfontosabb prioritás. És sokan Törökországban azt mondják, hogy ez a mi problémánk, de ugyanakkor minden egyes országnak meg kell küzdenie ezzel a problémával, és együtt kell fellépnünk a terrorizmussal szemben. Glucksmann úr egy percben. Madame la Présidente. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Nézzék meg a győztes mosolyokat Erdogan és Putyin arcán. Ez tükrözi, hogy mi mindent elhagytunk, és Szíria mutatja azt, hogy mi miről mondtunk le. Először a szíriai forradalomról, mert azt mondtuk, hogy a terrorista, dzsihadista ellenséggel veszük fel a harcot. Aztán a kurd erőkről a következő etap. Ma pedig Donald Trumpot okoljuk, és igazunk van. Na de mi? Mi mit csinálunk? Szankciókat vezetünk be? Igen, ezerszeresen is. De mikor? Már sötét van Szíriában, és mi még csak most kezdtünk el erről beszélni pedig le kellene vonni a következtetéseket abból, hogy mit nem tettünk. A NATO-nak már nincs értelme, már nem azért, mert nincs már ellenségünk, hanem mert nincs megbízható szövetségesünk. Úgyhogy hihető Európai Uniós erőre van szükség. Viktor Hugo azt írta, azok, akik élnek, azok, akik harcolnak azok, akiknek eltökélt a szándék a lelkünkben. A mi barátaink meghalnak, és mi még csak nem is élünk. Egy percben Gutta úr következik. Parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Nézzük, hogy mi történik, és mondjuk is ki. Egy szíriai Kurdisztán létrehozása Anatólia határán Ankara részéről elviselhetetlen fenyegetésnek tűnhet ha ezt nem értenénk meg, akkor a csapatok belépése Szíriába megmagyarázhatatlan lehetne. Ez azonban elfogadhatatlan, Erdogán úr, mert a kurdok szenvedéseit csak megsoksorozza. Erdogán úr nem elfogadható, mert most mit fog tenni? Ott marad Szíriában, és megszálló hatalom lesz. Erdogan úr a, megerősíti a Daest, csak, és meggyöngíti az Észak-Atlanti Szövetséget. Erdogan úr sem bölcsesség, sem megfelelő érvelés nem támasztja ezt alá. Raúl asszony következik egy percben. Kedves kollégák! súlyos humanitárius válság fejlődik ki gyorsan Szíria észak részén. Erdogán nem viseli el a kurd demokratikus építkezést a régióban. Több mint 170 ezer ember 80 ezer gyerek kellett, hogy otthonát elhagyja az elmúlt időszakban. Védenünk kell ezeket a gyerekeket és a kurdokat, akik jogosan éltek ott. Itt nem csak életekről és otthonokról van szó, amelyek elvesznek. Tudósok, politikai idealisták, csodálták azt a demokratikus társadalmat, ahol a nőknek is van valamilyen szólásjoga, és harmóniában éltek az emberek. Ne felejtsük el, hogy az EU is politikai kísérlet eredményeként született, hogy a totalitárius és katonai hatalmakkal szembenézen. Úgyhogy támogatnunk kell a gyenge szomszédainkat. A világ ránk tekint, nem csak szavakra, hanem olyan szankciókra is szükség van, amelyek működnek is. Köszönöm szépen! Köszönöm. Köszönöm, és most egy percben Csokka úr következik. Pazzesco, inaccettabile. Voi Elfogadhatatlan ez. Most gondoljuk el, hogy az elmúlt plenáris ülésen itt Strasbourgban a török hatóságok azt kérték a parlamenttől, hogy újra vegyük fel a tárgyalásokat Törökország EU csatlakozását illetően. Néhány héttel később már nem erre gondolnak, nem a csokoládira, hanem bombákra, rakétákra. Nekünk nemet kell mondani Törökország EU csatlakozására, ne adjunk több pénzt az EU adófizetők zsebéből Törökországnak gazdasági, kereskedelmi háborúkat tudtunk irányítani, és most olyan az Európánk, amely a török háborút finanszíroz. Az elfogadhatatlan. Antonio Megalici emlékére is nem elég egy perces főhajtással adózni az ő emlékének, hogyha háborút finanszírozunk az ISIS-szel, azok ellen, akik leküzdötték a terrorizmust. Azt kérem a kollégáktól, akik megkapták azt a török csokoládét, hogy legyen bátorságuk visszaadni azt a török hatóságoknak, akiknek vértől piszkos a kezük, és itt a képviselő elhagyta a mikrofonját, úgyhogy nem halljuk, hogy mit mond. Kérem, hogy foglaljon helyet. This is a house. E, ebben a házban vitát folytatunk, és nem dobálózunk, nem vagyunk erőszakosak. Ez egy botrányos viselkedés ebben a házban. Sajnálata kell mondanom, hogy ilyesmi egyre inkább gyakran fordul elő. Itt vitát folytatunk, és nem kell üvöltözni, kiabálni vagy dobálózni. Azt hiszem, hogy mindenki egyetért velem ebben. excuse me you had the floor please az elnök asszony kérem hallgasson meg would you please listen for kérem hogy egy percig hallgasson meg mert ezzel talán tanulhat valamit nekem az a feladatom hogy rendet tartsak itt és eh, az önmagatartása itt eh, tiszteletlen volt és eh, botrányos és ezzel visszaélt a többi kollega türelmével. Úgyhogy most folytatjuk egy percben, Szlabakov úr következik. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. A Törökországgal kapcsolatos állásfoglalás tervezet gyenge. Nagyon sok gyöngeség van benne, nem pontosak a megjegyzések, és olyan intézkedéseket javasolna, amelyek semmit sem értek eddig. Azt javasolnám, hogy minden európai beruházást fagyasszunk be, ahol török kormányszervek érintettek. Meg vagyok győződve arról, hogy ennek lenne hatása Erdogánra nem a gazdasági érdekeknek kellene az emberi értékeket megerősíteni. Ez gazdasági veszteséget okoz, de ez csak kevés veszteség lenne az ártatlanok halálával szemben. Ha ez nem elég, teljes embargóra van szükség. Köszönöm. Thank you. One minute. Köszönöm szépen egy percben, Morel úr. La présidente. Köszönöm. Mit ér a, a tiltakozás? az iszlám állam elleni kurd harc volt nagyon fontos. Az igazság, a szomorú igazság az, hogy mi elhagytuk a kurdokat, mi európaiak, és nem teszünk sok mindent. A török agresszió két héttel ezelőtt azért volt lehetséges, mert az amerikaiak nem következetesen léptek fel. Ma azt szemléljük, hogy Erdogán és Putyin urak döntenek a régió jövőjéről, és konszolidálják Bashar el azad urat. Ez ironikus. A kurdok számára ez dráma, de ami az európaiakat illeti, ez duplán ö, ö, veszteség, mert képesek voltunk egy illegális, egyoldalú agresszióra reagálni és megvédeni ö, szövetségeseinket. Azonban le kell vonnunk a következtetéseket, alá vagyunk rendelve a NATO-nak, mégpedig igen abszurd módon, ö, mert az a NATO állandóan arról beszél, hogy függeteneknek kell lennie, de az amerikaiak abszurd döntéseket hoznak. Úgyhogy nem krokodilkönnyeket kell sírni, hanem olyan döntéseket kell hozni, amelyek bölcsek. Köszönöm. One minute, Madam Ferreira. Ferreira asszony, egy percben. Er- Köszönöm, elnök asszony. Az Erdogan kormány minden határon túl lépett, és egy elfogadhatatlan tömeggyilkosság zajlik, egy humanitárius válság. A kurd nép fizeti meg leginkább ennek az árát, a nemzetközi közösségnek hálásnak kell lennie a kurdoknak az ISIS elleni küzdelmükért, ami most már sőskárokat szenvedett. Itt több százezer előzetről van szó, rengeteg terrorist Haftáról, akik elmenekültek a kurd börtönökből. Nemzetközi jogot megsértik, a civileket bombázzák egy olyan országban, amely olyan ország részéről, amely az EU-hoz csatlakozni kíván, és EU finanszírozásokat kap, kereskedelmi és politikai partnerünk. Nem elég elítélni, cselekedni kell hatékony eszközökkel. Az olasz kormány azonnal bejelentette, hogy nem értékesít fegyvereket Törökországnak, és fontos az, hogy az összes többi EU-s ország ugyanezt tegye blokkoljuk az összes finanszírozást, az EU-hoz való csatlakozást szüntessük be, hiszen itt a béke és az értékek megtagadásáról van szó Törökország részéről, mely értékeken az EU alapszik. Köszönöm. Zovka asszony egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, nagyon nehéz most erről az eseménysorozatról beszélni, amit Törökország hajt végre határa mindkét oldalán. Nagy tömeg gyilkosságok történtek a Balkánon néhány évvel ezelőtt, és most vége, végre visszatért hozzánk a béke és stabilitás, de Törökországnak nagy kihatása van a régióra. A civil társadalomnak eszközökre van szüksége, de Törökországot mindenképpen meg kell intenünk, amit tesz, az nem jó, erkölcsileg sem Erdogannak a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt kell felelnie tetteiért, a tömeggyilkosságokért, az etnikai tisztogatásért. Ez hasonló az, ami Srebrenicában és Vukovárban történt, vagy akár Bihácson. Mindenféleképpen felelősségre kell vonni tehát a Nemzetközi Büntető Bíróság előtt, amit létre kell hozni, hogy a cselekedeteit elítéljék. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm, Köszter úr egy percben. A Erdogan által Észak-Szíriában kezdett háború destabilizálja az egész térséget és elfoghatott. Az amerikai csapatok visszavonása következtében megnyílt az út a törökök előtt, és a kurdokat akarja megszüntetni a térségben és saját államot kiépíteni. Évek óta a kurdok sikeresen léptek fel az isis szemben, és ezáltal védték az európai polgárokat. 11 ezren estek áldozatul az inváziónak, és azt hiszem, hogy minket is felelősség terhel. A tűzszünet tegnapi meghosszabbítása üdvözlendő, de nagyon magas árat fognak megfizetni a kurdok, és ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Fentartható békére van szükség a térségben, az inhumánus átelepítési törekvéseket Törökország részéről meg kell akadályozni, és mélt méltó, emberhez méltó feltételeket kell teremteni a kurdok számára a térségben. A nemzetközi közösségnek és az EU-nak is felelősséget kell végre vállalnia. Egy percben Tudorak úr. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák. Egyoldalúan az inváziót már elítéltük, az EU-nak elsősorban humanitárius segítséget kell nyújtania az új válságban. Ez már egy történelmi válság. Számos visszaélésre került sor Szíria részéről, és másrészt a biztonság is fontos. Be kell látnunk, hogy az iszlám állam ismét felüti a fejét, és itt a diplomáciai elemekkel is számolni kell, nyilvánvalóan az nemzetközi nyomást éreznie kell Erdogánnak. Törökországnak regionális terve van, és rendszeresen megsérti az emberi jogokat a Törökországgal, Törökország egyelőre csak Oroszországgal folytat párbeszédet. Egyértelmű üzeneteket kell küldenünk felé, a civil lakosságot mindenféleképpen meg kell védenünk, és gondoskodnunk kell arról, hogy Szíriában stabilizálódjon a helyzet. Köszönöm szépen, de Oken asszony egy percben. Tisztelt elnök asszony, nagyon sok országban sok kurd él évek óta itt élnek már állampolgárok, részét képezik az országainknak. És azt gondolom, hogy nagyon közel kerültek hozzánk. Ami pillanatnyilag Kurdisztánban történik, mert akár csak nekünk is, nekik is közeli a kapcsolatuk az otthoni családtagjaikkal Nincs rosszabb, mint hogyha ilyesmi történik az emberrel, de azt gondolom, hogy egyértelműnek kell lennie számukra, hogy mennyire nem sikerült. Kaptam egy levelet egy anyától, kérem, állítsák le ezt a népírtást, nem akarjuk, hogy a gyerekeink meghalljanak. Idézet vége. Általában azt mondjuk, hogy a kurdoknak csak a hegyek a barátai, de bizonyítsuk be, hogy vannak más barátaik is, és nagyon remélem, hogy az elfogadandó állásfoglalás hozzájárul ahhoz, hogy változások következnek be. Köszönöm, Rivier úr következik egy percben. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Főleg azt hallom, hogy egyhangúan elítéljük azt az erőszakos agressziót, ahogy Törökország megjelent, és napok óta a szír területen tartózkodik. El kell ezt ítélni, és az atrocitásokat is. Azonban nem elegendő ez a néhány óra, amivel a vitát lefolytatjuk. A gyökereknél kell ezt a problémát megoldani. Destabilizálódik a régió, és nem szabad meghajolni a török elnök előtt, főleg a néppárt megerősíti azt, hogy Törökország soha nem fog belépni Európába, és itt Strasbourgban több milliárdos csatlakozási támogatást szavaznak meg. Még több pénzt akarnak felhasználni az adófizetők pénzéből Ardogánnak és egyszerűen képtelnek vagyunk védekezni ez ellen. A török elnök ezért mehetett egyre messzebb. A kettős játékuk teszi azt, hogy a Putyin elnök is vezérelheti a játékot ott. Épp ideje, hogy ennek véget vessünk, és ne menjenek milliárdok Törökországba. Köszönöm. For one minute, Mr. Procaccini. Procaccini úr, egy percben. Köszönöm, elnök asszony. A kurd nép drámája Szíriában felfedte az európai álszentség különböző formáit. Az első, még a kurdok meghaltak a dást leküzdvén, Európa a kanapén feküdt, televíziót nézve. Most pedig azt mondjuk, hogy aggódunk a külföldi harcosok visszatérése miatt. Másodszorban azon években, amíg Törökország laikus nemzetből iszlám társadalom evelt, Európa 58 milliárd eurót adott, hogy EU csatlakozását Törökországnak elősegítse. Aztán Erdogan azon fenyegetése, hogy a menekültek zsarol, ez az európai magatartás gyümölcse, hiszen a saját határaink kezelését gyakorlatilag Törökországra bíztuk, és ez 6 milliárd euróba került. Ez nem egy bőkezű erőfeszítés, ahogyan Stylianidis biztos az imént mondta. Tehát igen, szelektív szankciókra van szükség Erdogánnal és klikjével szemben, de mindenek előtt állítsuk meg Törökország EU csatlakozását. Köszönöm. Mr. Papadakis for one minute. Papadakis úr egy percben. nem katonai egyoldalú felépésről van itt szó, ahogyan az EU mondja, ez egy invázió egy EU-s szövetséges részéről, egy NATO szövetségesről van szó, Törökországról, amely Szíria egy, részének egy területét akarja ellenőrizni. Oroszország egyfajta imperialista béké, béke megalapodást köt, a pisztolyt halánték Irakkához szorítva Szíriának, és mindez biztos az ott élők kárára válik. Van egyfajta katonai eszkaláció a régióban, és az EU-s szankciók elszentek. Akár a szíriai inváziót illetően akár pedig a kizárólagos ciprusi gazdasági zónát illetően. Európában pedig erősítik a kereskedelmi megállapodásokat Törökországgal az USA és a NATO nem a barátságon alapul, ahogyan Görögországban a Szírizen és a demokrácia hangoztatják. Vessünk véget a katonai inváziónak, a szíriai fejlődést a kurd nép kell, hogy meghatározza. Kovácsev kolléga. Köszönöm. Az észak-kelet-szíriai helyzet komoly agályoknak, agályokra ad okot, és ez egy komoly figyelmeztetés, hogy mi történik, amikor nincs erőteljes külpolitika, illetve fellépési akarat egy nem túl távoli térségben. Csodálatos nyilatkozatokat tudunk tenni, de nem vagyunk túl jók eh, az aktív fellépésben. Oroszország kihasználja, elnézést mondja az elnök, hogy félbeszakítottam, tudná újra kezdeni? Most már rendben van. A törökországi katonai művelet aláása a térség biztonságát, illetve az isis szembeni küzdelmet. És a térség összes szomszédjának diplomáciai úton szövetséget kell kötni, és együtt kell működni a NATO-val. Ez fontos, fontosabb, mint az egyoldalú fellépés. Meg kell akadályozni a térség lakosságának szenvedéseit. Törökország végül is a partnerünk, és a mi érdekünk, hogy Törökországot az európai úton tartsuk meg, feltéve, hogy megfelel a kötelezettségeinek. A Törökország a szomszédos országoknak szükségük van európai szolidaritásra. Sider úr, egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Törökország katonai offenzívája egyrésztről nemzetközi joggal ellentétes, másodszorban belpolitikailag motivált, mert Erdogan az elmúlt időszakban sok választást elvesztett a következmények a polgári lakosság tömeges menekülése, keresztények, kurdok, örmények és jezidek menekülése. Több mint 200 ezren menekülnek már, és közülük 70 ezer gyermek az iszlám állam is újra megerősödhet, és az IPG ők nem terroristák, hanem szabadságharcosok, akik az iszlám terrortól megszabadították Európát. Most egy valódi fegyverszünetre van szükség, egy diplomáciai offenzívára, egy, egy nem militarizált zónára, fegyverembargóra, humanitárius segélyre és szankciókra Törökország ellen, Kérdés az, hogy a csatlakozási tárgyalásokat is be kell -e fagyasztani, és szolidaritásra van szükség a rozsavai kurd önrendelkezési hatósággal. Egy percben Benyon úr. Köszönöm szépen. Az amerikai csapat visszavonása közelmúlt egyik legnagyobb árulása. Egy évvel ezelőtt Trump úgy nyilatkozott, hogy a kurdok velünk küzdöttek, értünk haltak meg, és hogy erről nem feledkezünk meg. Ezt én sem felejtem el. A kurdok most gyakorlatilag a hasznos idiótái Amerikának. És ez nem csak egy elárulás, hanem egy rendkívül felelőtlen geopolitikai lépés és ezzel Törökországnak egy lehetőséget biztosítottunk. Minden esetre Törökország inkább a saját területével foglalkozon, és tegye lehetővé, hogy az ellenzék is hangot kapjon, illetve az emberek élhessenek jogaikkal. És sürgősen politikai megoldásra van szükség, ami lehetővé teszi, hogy az otthonukat elhagyul, elhagyni kényszerülők visszatérhessenek, és itt figyelme kell venni Oroszország, Assad és Irán kapcsolatrendszerét is. Egy percben Csekkárdi asszony. Köszönöm, elnök asszony. Csak száz évvel ezelőtt az örmény népet meggyilkolták, mégpedig uh, semmiféle kegyelet nélkül. Most ugyanezek a ö, szereplők a kurdok ellen lépnek fel, még ö, mindig ö, birodalmat akarnak építeni Isztambulban. Ártatlanok vére folyik itt, mint Abrin Kalafi, aki a nők, kurd nők jogaiért harcolt, és a világ hallgatása mellett ö, iszlamista milicek gyilkolták meg ezek a fej levegő gyilkosok most újra kiszabadulnak a börtönökből, és Erdogan zsarolja Európát a kurd börtönökben fogvatartott terroristákkal. Azzal fenyeget, hogy átlép határainkon, és azt megteszi, miután 6 milliárd eurót kapott Európától. Mindez elfogadhatatlan mindezen események előtt, amíg az USA és Oroszország főszereplőként cselekednek, nemzetközi szintéren Európa hallgat és tehetetlen amikor a külügyi főképviselő Federica Mogherini, aki ö, miatt elnézést kérek, hogy ő is olasz, nem kész arra, hogy elítélje a török rezsimet, és ö, nem viseli következményeit, mert aki Törökországgal ö, te, szövetséges, az cinkosa ennek. Nemet mondunk Törökországra most és mindig. Döking úr, egy percben. Köszönöm szépen. Zonnebon úrnak mondom, hogy hát elég nyomorúságos, ahogyan cinikus beszéd részére visszajön a parlamenttel áldozatok kárára. Most a saját beszédem. A kurd népet elárulták. Mi európaiak magára hagytuk őket, és az amerikai kivonultak, és hagyták, hogy Törökország benyomuljon. Mindenki tudta, hogy Törökország be fog vonulni, amint az amerikaiak kivonják csapataikat. A szíriai emberek szenvedése, nők, gyermekek végtelen szörnyű ez, és sürgősen véget kell ennek vetni. A béke Nobel-díjas cselekvésre kötelez, világosan ö, állást kell foglalnunk, és nemet kell mondanunk Erdogan bevonására. Ez biztos nem a béke forrása, ez egy tömeges gyilkosság. Az agresszorok, barbár diktátorok hely, szemre nincs az EU-ban hely, ezt világossá kell tennünk az olyan, olyan államok, amelyek az emberi szabadságjogokat, vallási szabadságjogokat, demokráciát lábbal tiporják, és politikai foglyokat tartanak börtönükben, azoknak nincs, szám, nincs hely az Európai Házban. A szankciók, a pénzek befogyasztása fontos eszköz, és az EU részéről világos kijelentést kell tenni. Ennek kell diplomáciánk részét képeznie. Fontos, hogy Európa erős hangon szóljon, és itt az elnök elvette a felszóló mikrofonját. Mr. Gengoshi, for one minute, please. Thank you, Madam President. Many references here. Gyöngyös úr, egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Sokan utaltak arra, hogy nincs egység az Európai Unióban, még egy közös állásfoglalást sem tud kiadni. Először Magyarország vétózta meg ezt a közös nyilatkozatot, és magyarként ellen, elnézést kell kérnem ezért. Egyértelműen kell beltennem, hogy amikor Orbán Viktor a magyarok nevében beszél, ezt el kell utasítani. Biztosítanom önöket, hogy nem magyarok érdekében, vagy Magyarország érdekében van az, hogy bármilyen agressziót támogasson, akárhol is legyen az. Nem, nem a magyarok érdekében van, és ami pedig a török katonai fellépést illeti, meg kell értenünk Törökország biztonsági aggájait, de azt is egyértelművé kell tennünk, hogy erre a problémára nincsen katonai megoldás, csak politikai és diplomáciai jellegű. Ez az agresszió csak tovább destabilizálja Szíriát, és nem sikerül fel, megfelelően felvenni a harcot a terrorizmus ellen. Nagyobb lesz a válság. Elhangzottak kérdések, hogy mi a helyzet az Európai Unióval. Eddig csak álltunk és szemléltük azt, hogy Észak-Afrikában, a közel-keleten destabilizálódott a régió. Európát vissza kell helyezni a térképre, láthatóbbá tenni, még mielőtt nagyobb hatalmak átveszik ezt. Az elnök megszakítja a hozzászólót. Köszönöm szépen, Belemi képviselő egy percben. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Az egyetértés nagy, de ez nem elég a békéhez hozzá kell járulnunk a középkeleten, de a saját biztonságunkhoz is. Erdogan úr az első szövetségese most a Daesnek, és ennek a következménye a támadás lesz az európai földön. Erre föl kell lépnünk. A csönd a tehetetlenségét húzza alá Európának, mert nincs megfelelő autonómiánk a védelem terén mert nem a közös civilizációnk elveit képviseljük. Képtelnek vagyunk szabadon eldönteni, hogy milyen politikát folytatunk a migrációval. Mert Erdogán úr a migrációval érvel. Egyszerűen képtelnek vagyunk a külső határainkat megfelelően védeni, és sürgősen fel kell ezért lépnünk. Nem lehetünk csak szemlélők, és most már fel kell lépnünk, minden meg kell tennünk annak érdekében, hogy leállítsuk például a forrásokat ezen ország felé, amelynek nincs is megfelelő programja a csatlakozáshoz. Köszönöm. Köszönöm. Egy percben Papadakis úr. Köszönöm, elnök asszony. Törökország etnikai tisztogatást eh, hajt végre a kurdokkal szemben ebben a térségben, és eh, az eh, USA gyakorlatilag maga mögött hagyta ezt a térséget, kivonva a csapatait. Ami az Európai Uniót illeti, illetve a török atrocitás áldozatait, európaiaknak kell majd megfizetni ennek az árát, eh, anélkül, hogy bármiféle kezdeményezést eh, tennénk, eh, hogy ennek a helyzetnek véget vessünk. Ugyanis gyakorlatilag magukra hagytuk a kurdokat, akik az ISIS-szel szembeszálltak. Európai, az Európai Uniót jelenleg Törökország zsarolja. Egy, Egy percben részasszony következik. Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. A kurd harcosok, az a türkmén, keresztény harcosok a humanit, az emberiség nevében harcoltak. Beriben Guzel mondta ezt, egy belga, európai és kurd állampolgár, aki hozzánk szól ma délelőtt. És mi ma kurdok vagyunk az illegális fellépéssel szemben Törökország részéről Kurdisztánban, az amerikai elnök, aki ilyen döntést hozott, illetve akik bombázzák a kurdokat, a Daesh barbár fellépésével szemben harcolókat, akik az ő szabadságukért és a miénkért harcoltak. Az irónia ebben az, hogy végül ezzel a demokrácia ellenségeit erősítjük meg. Bashar al most már még legitimebb, mint volt. Ami az embargót illeti, ezt elutasították a minisztereink, ez egyszerűen érthetetlen. 13. bekezdés, egyszerűen ami a török előcsatlakozást illeti, nincs kérdé, nem kérdéses, be kell fagyasztani ezeket a forrásokat. Találjuk meg újra a méltóságunkat. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Koffa úr egy percben. Erdogan Európát azzal fenyegeti, hogy több millió menekültet küld Európa felé. Az EU rendszere kudarcot vallott, és ez tény. Miközben az európai rendszert az európai rendszer több millió eurónyi európai adófizetői pénzzel táplálja Erdogan rendszerét. Most pedig ugyanazzal a káosszal fenyeget minket, mint amit 2015-ben megéltünk, amikor is Európába több millió menekült érkezett, illetve azzal is fenyeget, hogy karácsonyra terroristákat küld Európába, úgyhogy az emberek a karácsonyi piacokon az életükért retteghetnek. Szerintem be kéne zárni a pénzes ládát Törökország felé, és ez a parlament felelőssége is többek között. Egy percben Gyurusz Nikolszova Köszönöm. Most nagyon szégyellem magam az Európai Unió magatartása miatt a szíriai konfliktusban. A kurdokat magukra hagytuk, kritizáljuk Trump elnököt, amiért visszavonta katonai egységeit Szíriából, de a közel-kelet közelebb van Európához, mint Amerikához. Hol vannak a mi katonai egységeink? A mi kül és biztonságpolitikánk gyenge, csak statiszták vagyunk, csak szemlélők vagyunk. A nyugat kimarad a játszmából. És a szereplők Putyinnal tárgyalnak, nem pedig velünk. Mi pedig uh, hagyjuk, hogy Erdogan megfélemlítsen minket. A visegrádi négyek sokat beszéltek arról, hogy ott kell megoldani a problémákat, ahol keletkeznek. Mire is várunk most? Szégyelnünk kellene magunkat az egész Európai Uniónak ezért, ami a kurdisztáni konfliktusban történik. Philips úr egy, ö, asszony egy percben. Az Egyesült Királyság végre, végre felfüggesztette a fegyverszállításokat, ugyan túl későn Törökország felé. Gazdasági szankciókra van szükség. De elfogadhatatlan, hogy Európa tovább finanszírozza ezt a szörnyűséges rendszert és az expanzionista törekvéseit több tízezren kell, hogy felépjenek, léptek fel a brutális terroristákkal szemben, és őket kéne elismerni. Ehhez képest Európa semmit nem tesz, miközben Törökországot finanszírozza, ami rendkívül szörnyű atrocitásokat követel. Mit ér egy kurd élete? 500 millió euró, amit Törökország kap Európából. Több százezren kénytelenek, a kurdok több százezren kénytelenek elhagyni az otthonukat, tehát gyakorlatilag az ő egy cent. Azt hiszem, hogy ez morálisan teljesen csődöt mondott viselkedés. Mindenki azt hiszem ebben a házban egyetért, tehát a vezetőknek be kell tölteniük a szerepüket, felelősséget kell vállalniuk, egyébként a parlamentnek sem értelme. Rangel Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenekelőtt eh, szeretném önöknek elmondani, hogy eh, egyetértek a megjegyzések nagy részével, amit ma elhangzott. Feltétel nélkül el kell télnünk azt a tényt, hogy a török offenzívet szriában végrehajtották, és ez több százezer áldozatot követelt, menekültet. Ez nem csupán a nemzetközi jog megsértését jelenti, hanem emberi jogsértés is. Azt is szeretném elmondani, hogy az Európai Unió, különösen az Európai Tanács most már szilárdabb, drasztikusabb intézkedéseket kell, hogy hozzon az Erdogan offenzívával szemben. És igencsak aggódom, mert látom a történelmi előzményeket. Ez az Erdogan-Putin paktum más dolgokra emlékeztet. Szíria jövőjét nem lehet két autoritárius személyiség döntésére bízni, mint Erdogan és Putyin. Láttunk már ilyen dolgokat a múltban, annak tragikus eredménye lett a béke és az érintett lakosság vonatkozásában elnök. Köszönöm, Pizapia képviselő következik. Köszönöm, elnök asszony mindannyian dühösek vagyunk és aggódunk a török invázió miatt Szíriában. Ez nem a terrorizmus elleni béke művelet, hanem ez egy háborús művelet, ez egy emberiség elleni bűncselekmény. A kurd népet becsapták, a nemzetközi közönség szégyen teljesen hátat fordított neki. A Putyin-Erdogan megállapodás egy további építő kocka a béke, a demokrácia, a szabadságjogok ellenében nem elégséges fegyverembargót bevezetni, hanem blokkolni kell ezt a kriminális őrületet. Pablo Neruda azt írta, hogy a reménynek két gyermeke van, a bátorság és a felháborodás a valóság tényei miatt, és ehhez bátorság kell, hogy ezen változtassunk. A holnap megszavazandó állásfoglalás fontos előrelépés ugyanakkor a szavakat tettek el, hogy kövessék. Sürgős egy hadműveletmentes zóna létrehozása, a kurd nép védelme, humanitárs folyosók létrehozása és gazdasági szankciók a török rezsim ellen. Ha nem most tesszük meg, akkor mikor? For one minute. Hókur következik egy percben, parancsoljon. Törökország offenzívája a kurdok ellen Szíria északai részén katasztrofális nincsenek orvosi eszközök, érinti a polgári lakosságot, nincsen ivóvízhez való hozzáférés. Ez tovább destabilizálja a régiót. Vannak olyan tagállamok, amelyek azonnal elítélték a fegyverek értékesítését Törökországra. A liberáldemokraták írtak az Egyesült Királyság miniszterelnökének, hogy mi is állítsuk ezt le, hogy ne segítsük a némírtást. Az Egyesült Királyság megígérte, hogy nem ad ki új engedélyeket, de a már kiadottakat nem vizsgálja felül. Ez egy fél megoldás, és ez elfogadhatatlan. Donald Trump egyszerűen felháborító intézkedése még jobban hangsúlyozza, hogy erős, hatékony Európára van szükség mert hogyha nem teszünk ilyesmit, akkor mi vagyunk a felelősök azokért, akik meghúzzák a, a ravaszt. Eljött az idő hosszú évek után, hogy hivatalosan megszüntessük Törökország jelölt státuszát az EU-ba. Köszönöm. Lici asszony egy percben. Nem csupán a kurdok azok, akiket szolidaritásunkról kell biztosítanunk. A török offenzíva eltüntetheti a keresztény közösséget, amely 2000 éve van jelen Szíriában, és jelentős eleme a társadalmi szövetnek. A kereszténység védelme a Schengeni térségen belül és azon kívül kötelezettségünk, ez alól az Európai Unió nem vonhatja ki magát. Európának főszerepet kell játszania a közel